való hozzáférés a 2011-13 közötti időszakban. Négy percben kap szót a jelentés készítője. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök neki, hogy egy rövid eszmecserére van lehetőségünk az átláthatósággal kapcsolatban, és idéznék most az egyik kedvenc eh, tévésorozatomból az igenis miniszterelnök úrból, hol Humphrey Appleby azt mondja a miniszterelnöknek, hogy információ szabadság miniszterelnök úr, mindig meg kell mondanunk szabadon és őszintén a sajtónak azt, amit nagyon egyszerűen maguktól is megtalálhatnak. Gyakorlatilag az uniós intézményeknek is ez az álláspontjuk ma és kollégák, mindannyian tudjuk, hogy a polgárok irántunk való bizalma alacsonyabb, mint valaha. Eljött tehát ez a pillanat, amelyel az Európai Uniós intézményeket átláthatóbbá tehetjük, és az állampolgároknak pedig nagyobb bizalmat adhatunk. Ez sürgetően fontos, hogy az átláthatóság kultúráját kialakítsuk, mert mondjuk 50 éve az európai integrációs folyamatot a diplomaták, illetve a hivatalnokok végezték, nagyon jó munkát végeztek egyébként, de ez már elmúlt. A diplomaták azonban titkolóznak, nem jellemző rájuk az átláthatóság. Mi pedig politikai unióban élünk, a polgárok Európájában, ez pedig azt mutatja, hogy az átláthatóság az általunk végzett munkának is egy nagyon lényeges elemét jelenti. Mielőtt a részletekbe bocsátkoznék a jelentéssel kapcsolatban, amelyet a Libe Bizottság elfogadott, és holnap szavazunk erről, néhány javaslatot mondanék az EPP alternatív állásfoglalás indítványáról. Ez meglepett engem egyébként, mert úgy tűnik, hogy nem erősíti az átláthatóságot, hanem csökkenti azt. És ezt azért találom meglepőnek, mert hiszen a néppárti frakcióban is nagyon sok olyan képviselő van, akik az az átláthatóság kultúrájából érkeztek, olyan országokból, amelyek az átláthatóság kultúráját indították el az Európai Unióban. A néppárti állásfoglalás C preambulum bekezdésében úgy tűnik, hogy eléggé alábecsülik a polgárok intelligenciáját, ugyanis nagyon azt mondják, hogy a jogalkotási folyamatban nagyon sok bizalmas és titkos dokumentum szerepel, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy ó, ne törjék maguk a kis fejecskéjüket ezen, mert majd mi intézzük az egészet úgy, ahogyan gondjuk. Megint idézek a kedvenc sorozatomból, az igenis miniszterelnök úrból, de hát a polgároknak egy demokráciában jogok van tudni, a miniszterelnök pedig azt mondja, hogy nem, ahhoz van joguk, hogy tudatlanok legyenek, a ugyanis a tudatlanságban igenis van némi méltóság. Ez nyilván egy komédia sorozatban nagyon is helyén való, de azért az Európai Unióban ez mégsem elfogadható. Ami az ajánlásokat illeti természetesen, nagyon fontos, hogy a 1049 per 2001 EK rendeletet felülvizsgálják. Kesmen úr ennek a jelentéstevője. Elfogadhatatlan, hogy a bizottság és a tanács megakadályozzák az előrelépést. Az átláthatóság legyen a legfontosabb szabály, a titkolózás pedig a kivétel. Néhány nagyon pragmatikus, gyakorlatias ajánlást fogalmaztunk meg, például minden uniós intézménynek, az Európai Parlamentnek is átláthatósági hivatalnokot kellene kinevezniük, akár ma mi is megtehetjük ezt, hogy vizsgálják felül ezt a folyamatot, illetve következő javaslatunk, a bírósági pereskedéssel kapcsolatban már nagyon sok tapasztalatunk van, mégis könnyedebb eljárásokra van szükségünk annak érdekében, hogy megtámadjuk azokat, ezeket az ítéleteket. Elképesztő, hogy több éves pereskedéssel terheljük a bíróságokat. Igen, elnök úr, mondját befejezem. Végezetül pedig nagyon fontos, hogy jobb eljárásaink legyenek a dokumentumok besorolására vonatkozóan, illetve az ártülések meghatározására vonatkozóan. Nagyon magas szintű hivatalnokok döntöttek erről eddig. Mi azonban azt akarjuk, hogy legyen egy rendelet, ami a dokumentumok besorolására, illetve titkosítására vonatkozik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Koráca Bildnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a nyilvános dokumentumokhoz való hozzáférés alapvető polgári jog, és fontos, hogy hidat verjünk a polgárok és az Európai Unió között. A polgároknak joga van tudni, hogy hogyan születnek a döntések, amelyek az ő életüket befolyásolják, és tudniuk, ahhoz is joguk van tudni, hogy a pénzüket hogyan költik el és fontosabb, hogy kötelezettséget vállaljunk az átláthatóság és a nyíltság mellett. A legtöbb vitánk nyilvános, az interneten követhető, úgyhogy a parlamentben élen jár, de ennél sokkal többet kell tennünk. Éppen ezért én arra szólítom fel a bizottságot és a tagállamokat, a tanácsot, hogy szülessen egy olyan rendelet, amely minden európai intézmény esetében biztosítja a dokumentumokhoz való hozzáférést. Ezzel a polgárokat jobban be lehet vonni, és jobban átérezhetik azt, hogy ők egy közösség tagjai. Úgyhogy javasolom, hogy együtt továbbra is működjünk együtt abban, hogy ez megvalósulhasson. Köszönöm szépen, és most Michael Cashman kap szót. Köszönöm szépen. Szeretnék Szofinak gratulálni, kiváló munkát végzett, és ez azt a felülvizsgálatot követi, amit én próbáltam kezdeményezni itt a parlamentnél és nagyon sajnálatos, hogy ezt még mindig blokkolja a tanács és a bizottság. Minden esetre Sophie jelentése egy tovább lépést jelent a e tekintetben, egy kisé avantgardabb jelleggel, ugyanis azt az üzenetet közvetíti a tanács felé, hogy itt nem egy mérsékeltebb, visszafogottabb magatartást mutat a parlament, éppen ellenkezőleg. És nagyon szégyen teljes, hogy a néppárt soraiból többen megpróbálták eh, megtorpedozni ezt a jelentést, mint ahogy az enyémmel is történt. Hiszen fokozottabb átláthatóságra van szükség. Mitől tartanak? Mitől félnek? Eh, attól, hogy eh, intenzívebben bevonják a polgárokat? Akkor viszont, ha valaki így gondolkodik, akkor jobb lenne, ha távozna és más munka után nézne. És azzal fejezném be, hogy a, a problémát kell megnéznünk, hogy a civil szervezetek, akik folyamatosan kérnek dokumentumokat, csak elutasításban részesülnek, és ez megakadályozza őket abban, hogy a dolgukat végezzék, és ez semmiféleképpen nem járul hozzá a demokrácia kiteljesedéséhez. Köszönöm, Kesmen úr. Most pedig megadom a szót Switza asszonynak. Hvala vam lijepo prethodnicima da je povjerenje građana na vrlo niskoj razini. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. A a polgároknak átláthatóságra van szükségük, ugyanakkor minden tagállamban léteznek eh, információhoz való hozzáférésről szóló jogszabályok. Ezen jogszabályok alapján minden dokumentumhoz hozzá kell félniük alapesetben a polgároknak. Remélem, hogy ez így van európai szinten is. Én azt remélem, hogy eh, a polgárok ténylegesen hozzá fognak férni minden jogi eh, dokumentumhoz, és tudni fogják, hogy hogyan költik el a pénzüket minél jobban eh, átlátják a polgárok a politikát, annál nagyobb lesz a részvételük annak alakításában, és eh, annál nagyobb lesz a választási részvétel is. Én úgy gondolom, hogy eh, ez így helyes, éppen ezért én kiállok a nagyobb átláthatóság mellett. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon érdekes témáról van szó Ebben a korban a polgárok egyre több információt és nagyobb átláthatóságot, dokumentumokhoz való hozzáférést kérnek. Különösen azt kérik, hogy önkéntes legyen ez a hozzáférés, nem pedig, ne pedig harcolni kelljen érte ez nyilván kihatással van arra is, ahogy mi itt a munkánkat végezzük az Európai Parlamentben, eh, illetve többi intézményben is. Eh, eh, Michael Sophie nagyon komoly, fontos munkát végzett. Az eljárásokhoz való hozzáférés, illetve a dokumentumokhoz való hozzáférés között különbség van, amiről érdemes tárgyalni, de remélem, hogy kialakítható az egész házra kiterjedő egyetértés, és a végén pedig a dokumentumok tényleg hozzáférhetők lesznek a polgárok számára. Köszönöm. Picula úr következik. Transparentnost rada i rezultata tijela javne uprave te javna dostupnost informacija. Az átláthatóság a közhatóságok munkájának átláthatósága alapfeltétele annak, hogy ezek a hatóságok kommunikálni tudjanak a polgárokkal, és hatékonyan végezhessék a munkájukat. Az információhoz való jog egy olyan jog, amelyel minden polgár rendelkezik, ez magában foglalja eh, a dokumentumokhoz való hozzáférés, kivéve, hogyha az eh, a személyiségi jogokat sérti. Eh, nem szabad obskurus szabályokat alkotnunk. Olyan társadalmat kell építenünk, ahol a művelt polgárok tájékozódni tudnak, és e tájékozottság révén eligazodhatnak a világban, hozhatnak tájékozott döntéseket. Olyan rendszerre van szükség, amely átláthatóbb, és én azt gondolom, hogy egy ilyen társadalom kialakulását támogatnunk kell. Tomasics asszony következik. Köszönöm szépen, támogatom ezt a jelentést, ugyanis hiszek abban, hogy nem szabad kompromitálni az átláthatóság elvét. A politikai szervek, illetve hatóságok munkája, az, hogy hogyan működnek, milyen finanszírozások van, ezt nyíltan az európai választók elé kell terjeszteni. Azonban kise ironikus, hogy a parlament egy saját kezdeményezés állásfoglalást kíván elfogadni, ugyanakkor ezt csupán két héttel azután teszi, hogy maga a parlament a 147-es cikk kiterjesztését megszavazta, amely elhalasztja az Európai Uniós intézményekkel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalát, illetve azok lefordítását. Így módon pedig a polgároknak több mint a fele nem fog hozzáférni az Európai Uniós jogszabályok fordításához. Ezért azt gondolom, hogy ezt mindenképpen biztosítanunk kell az állampolgárok számára, hogy saját anyanyelvükön férhessenek hozzá az uniós dokumentumokhoz. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Zomer asszonynak adom meg a szót. Herr Präsident! Elnök úr, a néppárt is természetesen átláthatóságot szeretne, ugyanakkor viszont az átláthatóságnak ott véget kell érni, ahol az adatvédelemről vagy az adatbiztonságról van szó. Mindenki tudja, és Kasman úr is, hogy évek óta az ő jelentése elakadt, és ha jól hallottam, akkor már nem tér vissza a parlamentbe, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogyan fog folytatódni. Összet cseréli, vagy felcseréli a dokumentumokhoz való hozzáférést az eljárásokhoz való hozzáféréssel. Az eljárás valóban összetett, és van egy olyan szakasza, aminek nem kell minden fel, körülmények között nyilvánosnak lennie. Ami például a trialóguson elhangzik, az sem nyilvános. Tehát amikor a nyilvánosságról, vagy a e, nyilvános dokumentum hozzáférésről van szó, ezt figyelembe kell venni e, verseny e, releváns dokumentumokat akar, a közigazgatási folyamatok nyíltságát, nyilvánosságát. Ez szerintem egy kicsikét túlő a célon, és ez veszélyezteti a közigazgatásban dolgozók biztonságát. Nem próbálta meg egyáltalán, hogy a néppárttal leüljön, sőt, a kollégáit megpróbálta e tekintetben dominálni. Éppen ezért a néppárt egy saját állásfoglalás tervezetet dolgozott ki, ami véleményünk szerint jobban, jobb megközelítés jelent a problémához. Zommer asszony, Kérdezi az elnök, elfogad egy kékkártyát, egy kérdést Intveld asszonytól. Igen. Először is én egyáltalán nem örülök, hogy Cashman úr távozik a parlamentből, miután kiváló munkát végzett 15 éven át. Másrészt pedig én beszéltem a néppárttal, és számos kiváló módosítót, például Koráca Bild támogatott. Nem gondolja esetleg, hogy a polgárok a legjobb megítélői annak, hogy milyen információra van szükségük, illetve milyen információt nem kell, hogy megkapjanak. Miért utasítja el ezt a fajta nyitottságot? Ez nem azt jelenti, hogy minden nyilvános legyen, de ez a túlzott titkosság, azt hiszem, hogy ez ma az alapvető szabály, és például a bíróságon is folytak eljárások, amelyek a nyilvánosság fokozására irányultak. Szomer asszony, én szintén 15 éve dolgozom a parlamentben, és nagyon nehéz trialógusokat folytattunk, nagyon nehéz témakörökben e-, elképesztő lobby részvétellel. Úgyhogy itt Koráca Bild asszony módosítóit mi is elfogadtuk, és nem azért, mert ő az ön véleményét osztotta, de Kasman úr valóban nem ült le a mi frakciónkkal, és ön egy abszolút igényt terjeszt elő. Van egy másik bölcsesség is, miszerint szerint nyilvánvalóan mindent nyilvánosságra kell hozni, de nem feltétlenül mindent, amit esetleg ön akarna. Elnök, most pedig megadom a szót Borg úrnak. Signor Presidente, honorable Elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Intfeld asszonynak, hogy újra kiemelte, mennyire fontos az átláthatóság elve a demokratikus átláthatóság, illetve az európai állampolgárok intézmények iránti bizalmának erősítése érdekében. A tanács, a parlament és a bizottság közös felelőssége, hogy megfelelő átláthatóságot biztosítson az intézményekben. És az intézmények közös felelőssége vonatkozik az egyik legfontosabb eszközünkre, a dokumentumokhoz való hozzáférés jogára is vonatkozik. A dokumentumokat egyre nagyobb számban hozzuk nyilvánosságra e rendelet keretében. A bizottság több mint 6000 hozzáférési kérést kezel évente. Ez azt jelenti, hogy a polgárok egyre nagyobb mértékben gyakorolják ez irányú jogokat. A bizottság kapja a legnagyobb számban a dokumentumok iránti kéréseket. A az ilyen kérések négyötödét már az első körben elfogadjuk. A bizottság egyértelműen elkötelezett a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban, a lehető legpozitívabban áll ehhez hozzá, és teljes mértékben figyelembe vesszük az Európai Bíróság joggyakorlatát, amelyre egyébként a jelentéstevő is utalt. A jelentéstevő nagy hangsúlyt fektet a trilógusokra. A trilógusok szerepe a jogalkotási folyamatban a társjoga, ezzel kapcsolatban a társjogalkotóknak kell meghatározniuk, hogy mi az átláthatóság megfelelő szintje. A bizottság a jogalkotási folyamat átláthatóvá, illetve érthetővé tételét támogatja, azonban az átláthatóság, illetve a jogalkotási folyamat hatékonysága közötti egyensúlyt tiszteletben kell tartanunk. Az Európai Bizottság pedig felülvizsgálja a jelentését, amelyet a dokumentumokkal kapcsolatos hozzáférésről hozott, ami pedig az erre vonatkozó rendeletet illeti, a bizottság a jogalkotási folyamat másik két ágával kész együttműködni ennek megvitatásában. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm Borgúr a vitát lezárom, holnap fogunk szavazni déli 12 órakor. A következő napi rendi pontunk pedig Valesza úr jelentése a Petíciós Bizottság 2013. évi tevékenységei a jelentéstevőnek